przewodniczący! Az elnök. Eh, eh, ladies and gentlemen, colleagues, please. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kérem foglalják el a helyüket. Egy perc múlva kezdjük az ülést. Let's go.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 Ezennel megnyitjuk a mai ülést. Ahogyan tudják, az első pont a rendem a szavazás. Sürgősségi vitára irányuló kérelemről javaslat a tanács rendelete a 1234 per 2007 EK rendelet az egység és közös piacszervezésről szóló rendelet módosítására, speciális mezőgazdasági termékekre vonatkozó speciális előírásokkal. Még egyszer elmondom ezt a hosszú címet. Ez és közös piac szervezéséről szóló rendelet módosítása, De Castro asszony. Bocsánat, De Castro úr kapja meg a szót elnézést a nem váltásért. Kedves kollégám, elnézését kérem még egyszer. A mezőgazdasági szakbizottság eh, és a halászati szakbizottság állásfoglalását halmadjuk meg, és De Castro úrnak adjuk most meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, biztos asszony, kedves kollégák! Ismételten az tejágazatnak a válságáról vitázunk. Ennek az ágazatnak a drámai helyzete folyamatosan foglalkoztat bennünket, a mezőgazdászok pedig tüntetnek, mert félnek a jövőjüktől. Parlamentünk már ezzel a kérdéssel kapcsolatban állásfoglalást tett, és elfogadtuk a bizottságnak a javaslatát is, hogy a tejporrak és a vajnak meghosszabbítjuk az intervenciós időszakot illetve lehetővé tesszük a magántárolást, raktározást a sajt esetében. Ugyanakkor úgy ítéltük meg, hogy ezek az intézkedések nem melegendőek, és azt kell eldöntenünk most, hogy a tejágazatra a 156-os cikkét alkalmazzuk-e a WTO-nak, tehát a bizottság válság eseté, piaci válság esetében sürgőségi intézkedéseket hoz, anélkül, hogy a normál parlamenti eljárást alkalmazná. Tegnap este a mezőgazdasági szakbizottság rendkívüli ülést tartott ennek a kérdésnek a megvitatására. Eh, Fischer Boy biztos asszony jelenlétében. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, illetve a biztos asszonynak,